<laughs> Dear colleagues, let's start. Kedves kollégák, kezdjük el az ülésünket. Kezdjük először talán a rend tervezet elfogadásával illene kezdeni, ahogy azt szoktuk. gazdasági párbeszéd és eszmecsere az e- a lett pénzügyminiszterrel ez kikerült a napirendből, és ezzel át is térek az elnök kibejelentésekre, mert az új Eurogroup ülés következtében, amely a görög államadóságcsomag meghosszabbításával kapcsolatos. Nos, az Eurogrup ülés miatt nem tud részt venni a mai ülésünkön a miniszter úr, ezért kell elhalasztani. Good one first. Uh, Először is politikai megállapodás született, ez a jó hír. A triológus során az átláthatóság a értékpapír tranzakciók tekintetében. Nagyon jó eredmény ez a triológus megalapodás, az első árnyékbank jogszabály, amelyet a társadalkotók jóvá hagytak. A megalapodás szövege benne van a dossziéjukban. A parlament nagyon sok pontja benne van a végső jogalkotási szegben, amelyet a tanács és a parlament jóvá hagyott. Gratulálunk tehát a jelentéstevőnek, meg a titkárságnak. Szeretném azt is formálisan bejelenteni, hogy megalapodás született a parlament eh, és az egységes rezolúciós bord között a demokratikus számon kérhetőség és felügyelet a Single Resolution Board feladatköre tekintetében az SRM kapcsán, tehát a technikai véglegesés után ez az elnökök értekezlete elé megy, amely a kezdeti meghatalmazást adta a tárgyalásokra annak idején. A második triológus az a benchmark szabályozás tekint, témájában ült össze június 22-én. Bizonyos előrelépés született itt, ám továbbra is nagyon sok tennivaló van még, úgyhogy a luxemburgi elnökség során tovább folyik a dolog, és reméljük, hogy közel vagyunk azon potenciális megállapodás. Mely az Interact 2 mediációs, triológus ügyében folyik. Remélhetőleg az utolsó forduló ebben a folyamatban jövő kedden lesz. Végül egy Ekon delegáció utazott múlt héten Madridba. Nagyon intenzív, gyümölcsöző és érdekes találkozókat tartottunk a spanyol kormány képviselőivel, nagyon széles kérdésköröket megvitatva nem csak a spanyol gazdasági és pénzügyi helyzetet taglalhattuk itt, hanem azt is, hogy Spanyolország hogyan járul hozzá az öt elnök munkájához. Itt a parlamenti hozzájárulást is nagyra értékelték. Köszönöm. Most pedig szeretném üdvözölni Daniel Nuit, a felügyelet, felügyelőbizottság elnökként, aki az első közmeghallgatás ebben az évben az SSM tárgyában, ami az intézményközi megállapodás, a parlament és az LKB közötti megállapodás tárgyában született. Nui asszonyt azért hittük meg, hogy ma megvitassuk a különféle témákat, különösen a kredit, a 2012-ben indult pénzügyi adatszolgáltatás kérdésében, a bankok tőkekövetelményei és a folyamat. Nagyon érdekes témák ezek, megadom a szót Daniel. Jó reggelt! Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Nagy öröm, hogy ismét az EKON vendége lehettek. Bevezetőmben szeretném bemutatni a banki ágazat a Single Supervisory Mechanizmus általai felügyeletének kérdéseit és a, a friss projektek ügyeit. Aztán megbeszélnek azokat a kérdéseket, amelyeket önök tűztek napirendre, a bankok tőkekövetelményét, a szerepet és hitelezési kérdéseket. Az egységes rezolúciós resolution board ügyére is kitérnek. Azonban első körben hagy ismertessem a banki ágazat kérdéseit. A pénzügyi válság hagyatékából fennmaradt kérdésekkel foglalkozunk, valamint a szabályozási és operatív környezet kialakításával is. Nagyon fontos átláthatósági lépések születtek annak érdekében, hogy a banki ágazatot felkészítsük arra, hogy a legsúlyosabb megrázkodásokat is ki tudja állni, ám két továbbra is fennálló kihívással szembe kell nézzünk Elsőként az euróövezet bankjainak szembe kell nézni azzal, hogy a nyereségességük igen alacsony. Ez azért van, mert a gazdasági fellendülés még nem ért el a kívánt ütemet, illetve alacsonyan állnak a kamatlávak, így a kamatkülönbözetek is komoly, nettó kamatkülönbözet is nagyon alacsony. Bár javul a helyzet, további kigazítások szükségesek az üzleti modellben. A második kihívás a problémás eszközök nagy állományával kapcsolatos, egyes bankok esetében ez kihatással van a bankok tőkekihelyezési kapacitására. Ez főként azon bankok esetében problémás, ahol a helyi gazdasági környezet kitettsége nagy a nem teljesítő kölcsönök problémájának megoldásához egy átfogó megoldás szükségeltetik, de nincs egyen megoldás, mivel különböző okok okozzák e, ezt a problémát, beleértve általában a gazdasági feltételeket, a banki üzletmenet nem megfelelő mm, mm, természetét, a jogi keret gyengeségét, illetve általában az igazságszolgáltatási rendszerek kapacitás hiányát ezen okok egy része az egységes felügyeleti mechanizmuson túlmutat. A megörökölt problémás eszközök nagy állománya kihatással van a bankok azon kapacitására, hogy tőkepuffereket építsenek ki, és a reálgazdaságba valóban kölcsönöket eh, helyezzenek ki. Most hát, eh, most folytatnám átérnék arra, hogy a márciusi eh, amikor márciusban itt voltam, azóta mi változott a felügyeleti tanásnál. Márciusban megemlítettem, hogy az SSM teljesen felállt, teljesen működőképes, ugyanakkor minden nap újabb tapasztalatokkal gazdagodunk, egyes dolgokhoz idő kell, például egy közös felügyeleti kultúra kialakítás az SSM-en belül minden nap is napi erőfeszítésre van szükség, meggyőződésem, hogy ezek a meghozzák majd a kívánt eredményt hosszú távon egy fél éves felülvizsgálatot végeztünk a felügyeleti prioritásokkal kapcsolatban, annak érdekében, hogy ezek valóban aktuálisak legyenek, figyelembe véve a legfrissebb fejleményeket, illetve azon értékelésünket, hogy mik a legfontosabb kockázatok a jövőbe nézve. Ezek a fejlemények ezen fejleményekhez tartozik például azon kiigazítások sora, amelyek a BRRD, AMREL és a TILAC feltételek teljesítéséhez. A banki tőke minősége főként az adó kedvezmények kapcsolatban, illetve az, hogy hosszú távon is azzal kell számolni, hogy alacsony kamatlábak mellett működik majd a gazdaság. Éppen ezért a 2015-ös felügyeleti prioritásokat aktualizáltuk, amely majd a cselekvéseinkben, felépésünkben is tükröződik. Most áttérnék azon témákra, amelyeket önök javasoltak. Az egyik a tőkekövetelmények, illetve a SREP folyamatként ismert jelenség. Nos, ahol az átfogó értékelésünk azt mutat, hogy egyes bankokban tőke eh, hiány van, ezzel a problémával valamit kell mm, tenni kell. 25 bank esetében találtunk ki, összesen 24,6 milliárd euró tőke hiányt eh, eh, azonosítottunk. 2014-ben 18,6 milliárd eurónyi új tőkét halmoztak fel a bankok ennek következtében. A 2014. októberi értékelés előtt egy része ennek a problémának már megoldódott. Azt követeltük tőlük, hogy az eredmények nyilvánosságra hozatalát követően, tehát az úgynevezett stressztesztek után 6 vagy 9 hónapon belül oldják meg ezt a tőke hiány kérdést. 2015. június elején azt láttuk, hogy a bankok többsége megoldotta ezt a problémát, azok, amelyeknél még mindig tőkehiány áll fenn, azok pedig dolgoznak azon, hogy ez megoldódjon. Hogyha megengedik, akkor a felügyeleti felülvizsgálat és értékelési folyamatra térnék át a SREP-re, amely nyilván tudják, hogy a kettes pilléren belüli tőkekövetelmények intézmény specifikus részére vonatkozik ez. 2015-ös SREP döntéseket finalizáltuk minden bank vonatkozásában. Ezeket 2015 elején hoztuk meg ezeket a döntéseket a nemzeti vagy tagállami szerep megközelítések értelemében, amelyeket még 2014-ben kellett mm, meghozni. Az SSM átfogó e, elemzésének az eredményei egészítették ezt ki, gondolok itt például a tőkekihányokra, illetve a nem teljesítő mm, kölcsönök a megfelelően tőkésített bankok esetében nyilván kisebb problémát jelentenek. Ez évtől kezdve most először <clears throat> egységes megközelítést alkalmazunk, ami kulcsfontosságú lépés az egységes felügyeleti mechanizmus keretében, és a célunk az, hogy a jelentős hitelintézményeket következetesen és egyformán kezeljük az egységes felügyeleti mechanizmuson, az SSM-en belül. Annak érdekében, hogy a szerepmódszertanát valóban következetesen alkalmazhassuk, mélységében horizontálisan elemezzük ezt a fázist. Persze, tisztában kell azzal lennünk, hogy a felügyeleti megközelítésben a következetesség még inkább megjelenhetne akkor, hogyha az SSM intézményeknek ugyanolyan szabályozási feltételeknek kellene eleget tenniük. Sajnos még messze állunk attól, hogy ideális legyen a helyzet. A tagállami banki szabályozás tekintetében még továbbra is nagyok a különbségek. Van ugyanígy egy egységes szabályzat, papíron ez létezik, de gyakorlatban igazából nem működik. A tőke szabályozási kérdésére térnék át, ez a nemzeti eltérések opcióit jelenti alapvetően. Az egyik fő célja a nemzetközi uh, keretnek, a Bázel 3 néven ismert keretnek pontosan az, hogy egy ellenállóbb a banki szektortágazatot teremthessünk Európában. Ahogy nyilván önök is tudják, a CRD 4 CRR csomaggal fogadtuk el a Bázel 3-as szabályozást. Mind a Bázel 3-as, a CRD 4-es, tehát a 4-es számú tőkekövetelmény irányelvben szerepeltek azok az elvárások, amelyek nagyon magas tőkekövetelményeket támasztanak a bankokkal szemben, miközben biztosítják azt, hogy a reálgazdaságban a tőkekihelyezés, tehát a kölcsönkihelyezések tovább folyanak. Alapvetően a tőkekövetelmény, négyes tőkekövetelmény irányelv lehetővé tette az illetékes hatóságok számára, hogy eldöntsék, hogy milyen átmeneti intézkedéseket alkalmaznak az egyes tagállamokban. Az Európai Központi Bank felelős az euróvezet bankjaiért, ezért az a joggal, sőt kötelezettséggel rendelkezik, hogy a bankunió érdekében megfelelő felügyeleti, felügyeleti döntéseket hozzon. Éppen ezért nagyon szigorúak voltunk az átmeneti és az állandó kivételek tekintetében, hiszen erre opciók van a tagállamoknak. Ezt jelenleg tárgyaljuk az illetékes nemzeti hatóságokkal együtt, annak tükrében, hogy az bankunió célja az, hogy a pénzügyi integrációt és a pénzügyi stabilitást előmozdítsuk. Hadd szóljak most egy másik témára, amelyet napirendet tűztek, az Anakredit, vagy analitika hitel adatkör kezdeményezésről. Ezt a projektet azért indították, mielőtt az SSM elindult. Eredeti célja az volt, hogy egy olyan harmonizált, granuláris adatkört hozzon létre, amely több központi egybanki feladat ellátására lehet alkalmaz monetáris politikai politika műveletekre, kockázatmenedzsmentre, pénzügyi stabilitás, kutatási statisztikai célokra. Feltérképezve ezt, ezt a kezdeményezést, minimalizálni szerettük volna a jelentéstételi terheket, amely mindig cél volt. Az Anakredit projekt első szakasza 2018 elejéig futna. Ebben a szakaszban azon hitelekre koncentrálnánk, amelyet a bankok a vállalatoknak helyeznek ki, 25 ezer eurós küszöbértékkel. Ez meg, e, ennek révén a KKV-knak kihelyezett hitel elősegítése is cél. Egy második szakaszban 2020-ig a jelzálog hitelek háztartásoknak által felett hitelek, és ez lehet magánvállalkozóknak adott hitelekre vonatkozóan is adatgyűjtés történne. Ugyanakkor ez csak névtelen rendszerben történne, tehát semmiféle kényes vagy személyes adatgyűjtése nem történik, például a családi állapotra vagy vallásra, a hitelfelvevő ilyen adataira nem koncentrál a rendszer. Az adatkörben ez nem szerepel. Még bár a projektet az LKB azelőtt indította, hogy fel, megkapta volna a felügyeleti feladatkörét, az új feladat, ez az új felügyeleti szerepkör kiegészíti, sőt erősítheti az anakredit rendszer működését. Az anakredit révén összevethető adatok gyűjthetőek magas minőségben és résztességben, különösen a banki portfóliók a hitelezők típusa szerinti, illetve a jól fizető, nem visszafizető hitelek való felosztását teszi, a derivált indikátorok elemzését, benchmarking, modellezési célokkal alkalmazható adatokat szolgáltat, és a felügyeleti munkát erősíti és segíti. Végül hadd szóljak a felügyeleti követi és rezolúciós hatóság közötti összefüggésről. Hadd hangsúlyozzak az elején már mindjárt azt, hogy meg vagy üzdve arra, hogy az SSM nagyon ö, ö, erős, erősödik azzal, hogy egy erős SRM egészíti ki. Ezért gondolom azt, hogy az SSM és az SRM közötti együttműködés kulcsfontosság, az mind a két oldalnak jó, és csökkenti az adminisztratív terheket a banki rendszer vállán, így aztán az is elkerülhető, hogy egymások ellenmondó üzeneteket küldjenek a bankok. Egy memorandum understanding született az SSM és SRM összehangolására, a két hatóság közötti együttműködésre vonatkozóan. Már most is az EKB és az SRB cserél adatokat, ahogy ezt a jogszabály megengedi, a, és a jövőbeli MOU ügyében is elindult az együttműködés, sőt több témában a számítástechnikai együttműködés ügyében kiváltképp elindult az együttműködés. Konklúziónánt hadd mondjam el, hogy nagyon sok dolog megvalósult már az eszem elindításával, ugyanakkor több kihívás van előttünk. A felügyeleti módszertan és gyakorlat harmonizálása az SSM körében magas minőségű, kemény normák és sztenderdek érdekében továbbra is prioritás. Ennek érdekében kezdtük el az átfogó felülvizsgálatát a bank belső tőkekövetelményi modelljeinek, a prudens harmonizációját megcélozva a nemzeti opciók alkalmazásának a CRR és a CRD 4 körében, és a felügyeleti munka eredményeiben a szignifikáns és nem szignifikáns bankok közötti egyensúlyt megtalálva, robosztus együttműködést kialakítva az eszemen belül. Végül várjuk az eredményét annak a jogalkotási folyamatnak, amely a bankok strukturális reformját irányozza elő. Az, hogy milyen tartalma lesz ennek, az nem a mi ügyünk, ám az feltétlenül fontos, hogy a mostani bizonytalanság megszűnjön, és a bankok hosszú távú üzleti modelleket tudjanak kialakítani az új jogszabály fényében. A parlamentbe vetett bizalom alapján tudjuk, tudjuk arra számítani, hogy ez az új jogszabályi keret megengedi majd, illetve lehetővé teszi majd a működést, illetve az szm belüli szabályozást. Köszönöm szépen! a parlament megtesz mindent annak érdekében, hogy egységes végrehajtás történjen az eszem vonatkozásában. Ez közös cél. Most ö, következnek a hozzászólások. Először Gergőz Krisztus úr. Uh, Köszönöm, elnök úr. Néhány kérdést szeretnék feltenni azzal kapcsolatban, hogy a banki ágazatban, Spanyolországban és Portugáliában mi folyik, főként a madridi látogatást követően, úgy látom, úgy érzem, hogy a spanyol bankok nagyon jól állnak. Nagyon sok problémát megoldottak már, akkor a múlt problémáiból. Ugyanakkor egy görög válságnak eh, komolyan ki lennének téve, hiszen egy görögországi banki válság, egy gazdasági válság eh, az eurózónában, egy, vagy az eurózóna egyes részeiben valóban egy bizalmi válságot válthatna ki. Az egységes felügyeleti mechanizmus elnökeként a spanyol és a portugál banki ágazat egy erősségeiről és gyengeségeiről beszélne, hogy melyek azok a területek, ahol még további erőfeszítésekre van szükség? Köszönöm. Igen, köszönöm szépen, köszönöm a kérdését, vagy kérdéseit. Az ön által említett országok más tagállamokkal együtt. Bizonyos bankok szerkezetváltása és reformjai következtében viszonylag jól állnak. A Spanyolország esetében az átfogó felülvizsgálatunk különösen jó helyzetet mutatott, figyelembe véve tehát, hogy az SSM felügyelet alatt állnak a bankunión belül. Úgy érzem, hogy egy a görög válság hullámai, másodlagos hullámai alapvetően nem ráznak meg az SSM, illetve az eurozóna bankjait. Köszönöm, Eliza Ferreira következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy eljött és tájékoztatott bennünket. Említette a kapcsolatot a felügyeleti és rezolúciós feladatkör között. Tájékoztattak bennünket arról, Könning asszony nevezetesen, hogy nagyon nagy késedelem adódott a, a BRD jogszabály átültetésében. Ez milyen hatása van a felügyeleti képességükre? tehát amikor több tőkét követelnek meg, milyen kondíciós feltételeket határoznak meg a kockázat lefedés vonatkozásában. Milyen filozófia alapján működnek? Milyen, amikor ezeket a menetrendeket használják, vagy a, a, a tagállami opciókat megengedik. Tehát mindezen opciók mögött mi a filozófiájuk? Hogyan értelmezik ezeket a egyébként szükséges csúszásokat, annak érdekében, hogy a felügyelet tekintetében egyenlő, mindenki számára egyenlő szabályok jönnek létre. Ez volna most a kérdésem. No, osztom Koningasszony azon nézetét, hogy a Recovery Resolution irányelv a lehető leghamarabb átültetésre kell kerüljön a tagállami jogszabályokba, ez év elején lett volna a cél. Hogy milyen kihatásai vannak mindennek a felügyeleti hatóságokra. Az, hogy ahelyett, hogy közös nyelven és közös eszközrendszer alapján kellene működjünk, hogy ugyanakkor azok a szavak, ahol nem ültették még át az irányelvet, ott a tagállami rendszer érvényesül. Ez több idő, több tudást követel meg, amit egyfajta pazarlás, hiszen ezt, ezt az időt és energiát lehetne az egységes felügyeleti rendszerben kifejteni. Sokkal bonyolultabb teszi a munkánkat tehát, hogy továbbra is továbbra sem egységes a rendszer. És a harmonizáció hiánya abból adódik a magyarázat szerint, hogy az SSM előtt kellett átültetni a, a jogszabályt, és különféle módon harmonizáltak, vagy valósult ez meg az egyes tagállamokban. Túl nagy volt talán a rugalmasság, túlzottan sokan, sokat éltek a nemzeti opció lehetőségével. A, a cél az, hogy egy egységes harmonizált felügyeleti rendszer jöjjön létre. Versenyelőnyhez jutathatja ez az egyes bankokat, ez kicsi aggasztónak tartom. Válasz nem vagyok benne biztos, hogy ez komoly előnyökkel járna. Az biztos, hogy a mi munkánkat sokkal bonyolultabbá teszi. Ez világos. Ahogy elnök úr említette, 2016-ban még inkább így lesz ez, de az irányelv vett eh, részben már idén is átkerültetni a gyakorlatba. Amikor ennek eh, nem szerzünk érvényt, akkor a, a tagállami jogszabályokkal kell dolgoznunk. Néha, ha vannak ilyenek, akkor az irányelvhez nagyon közel állnak, néha nincsenek ilyen jogszabályok, vagy néha vannak, de annyira eltérnek az irányelven eh, szereplő rendelkezésektől, hogy ez megnehezíti a dolgunkat. Azt hiszem, hogy arra kellene ösztönözni a tagállamokat, hogy minél hamarabb ültessék át a nemzeti jogba az irányelvben szereplő dolgokat. Sajnálom, köszönöm, hozzászólunk, következik. Ozok úr. Igen, parancsoljon, valóban ön jön. Szanowna Pani Przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miután hatályba lépett az irányelv, itt felmerültek a tőke követelménnyel kapcsolatos felügyeleti problémák és a pénzügyi műveletek, tranzakciók felügyeletének kérdése. Ami tehát a pénzügyi tranzakciók felügyeletét illeti, szeretnék egy elméleti kérdést feltenni, noha néha gyakorlatban is előfordult ha egy olyan ország, amely az egységes mechanizmus részét képezi, adásvételi mechanizmust valósítana meg egy olyan bankkal, és időközben ö, vitás lenne az eszköz értéke az adott banknak, és kétségek merülnének fel az adott tranzakció jó hiszeműségét illetően, akkor az EKB beavatkozására mennyiben lehetne számítani ezen egységes felügyeleti mechanizmus keretében? Ez az első rész a kérdésnek. És ebben a helyzetben konkrétan értékelnék-e az adott tranzakciót, és milyen hatáskör megosztás van az LKB e és a nemzeti hatóságok között? Erről tudná valamit mondani? Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Azt a tény tekintve, hogy a bankok eladása milyen áron történt. Mi felügyelőhatóság nem avatkozunk bele az árba. Mi a mi felelősségünk az, hogy vajon a, a bank felvásárlója megfelelő ö, részvényesekkel bír-e, a szabályoknak megfelele a részvényesi kör. Ebben ez egyetlen hatáskörünk, ebben vizsgálódhatunk. Tehát a banki részvénytulajdon ügyében. És ha nem fogadjuk el, annak a következménye az lehet, ahogy már történt is ilyen, hogy úgy dönthetünk, hogy az új ö, ö, eszköztulajdonosnak nincs szavazati joga. Tehát, hogyha az új tulajdonos nem felel meg a banki tulajdonosokra vonatkozó előrásoknak. Ez a szerepkörünk, csak, úgy, csak úgy, ahogy korábban a Nemzeti Felügyelőhatóság is ugyanezzel a hatáskörrel bírt, annak idején. Ha azt kérdezi, hogy hogyan osztanak fel a hatáskörök, az, az LKB és a Nemzeti Felügyeleti Hatóság között, nos, egyes hatáskörök és jogosítványok világosan az SSM kezében van. Ez, ez jelenti az LKB-t és a Nemzeti Hatóságot is, például abban, hogy a, a szerepet hogyan határozzák meg, és a tőkekövetelményeket ezzel kapcsolatban, még más hatáskörök és jogosítványok továbbra is a Nemzeti Hatóság kezében vannak, például a pénzmosás elleni irányelv betartatása, a fogyasztóvédelmi rendelkezések felügyelete, és van egyfajta átfedési szürke zóna, ahol olykor jogi tanácsra van szükségünk, a jogászainkról, az LKB és nemzeti hatóságok hatáskörét meghatározva, például a nemzeti opciók, a tagállami opciók érvényesítésében. Amikor ugyan végső soron a tagállami hatóság tekintetében. Novembertől viszont az SSM lesz a, ezekben a kérdésekben. Az SSM létrehozása előtti át, jog, a tagállami joganyagba átültetett rendelkezésekben úgy tekintjük, azt kell vizsgáljuk, hogy vajon az SSM kezében vannak-e, vagy sem ezek a feladatok. Hogyha a Sierra szabályozás szerint odaesnek, akkor, akkor az európai rendszer élvez előnyt, ha az irányelv átültetéséből adódik, viszont a hatáskör akkor nem teljesen világos mindig. Ez része az SSM első évi működéséből adódó nehézségeknek, hogy szétválasszuk ezeket a hatásköröket egyes kérdésekben. Tehát, hogy jogilag helytálló döntéseket hozzunk. De hát tanulunk, fog, megy a dolog. Köszönöm. Következő. Urbán úr a GUE részéről. Eh, eh, Köszönöm, elnök úr. Nos, elnök asszony, ön azt mondotta, vagy legalábbis én szeretném megismerni az ön véleményét a görög államadóság problémájával kapcsolatosan. A görögök tudtak teljes támogatást elérni abban az esetben, hogyha a bank, görög bankok csődje fenyegetne. A görög bankoknak pénzt biztosítanak, azonban a pénzkiáramlás miatt a görög bankoknak nagyon nagy problémájuk van a likviditással. Ön szerint hogyan lehet a görög bankok problémáját megoldani? Well, first of all... Először is azt kell elmondanom, hogy kiválóan együttműködünk a görög ö, felügyeleti hatósággal, amely része a, a, a bornak, nagyon jól működő szervezet, kiváló munkát végeznek. A görög kollégák újra szervezve, újra struktúrálva a görög bankokat az elmúlt években, és azt is láthattuk, hogy a görög bankok viszonylag jól állták az átfogó értékelés próbáját ki. Tehát megvitattam már a görög bankok ügyét több alkalommal velük, az Ekonszak Bizottságban is napirendbe tűztük ezt. Ezekhez nincs kiegészíteni valónk most, és hogy korábban is, most is várjuk a, a fehér füstöt a kéményből, hogy politikai szinten megszületik-e végre a, a döntés. Addig viszont nincs más, mint hogy felügyeleti munkánkat ellássuk, a likviditást és a a fizetőképességet eh, monitoringozva, figyelemmel kísérve, hogy ezt napi munkánkban tesszük. Köszönöm, Sven Gigold a következő. Simplemente es que no me siento respondido con la Igen, az a benyomásom, hogy nem válaszoltál ismértékben az első kérdésemre. A görög bankoknak ad-e tanácsot a görög adósság probléma korlátozásra vonatkozóan? Ez volt a kérdés. Nekem nem az a feladatom, hogy tanácsokat adjak a görög bankoknak. Ők értékelik a helyzetüket, a jogi keretek alapján döntéseket hoznak. Azok a döntések, amelyeket meghoznak, nem nyilvánosak, úgyhogy én nem is kommentálhatom azokat a döntéseket, amelyeket meghoztak vagy nem hoztak meg a görög bankok ez, ez kitettséggel kapcsolatban. Sven Gigold a következő most. Welcome again and... Üdvözöljük ismét itt a szakbizottságunkban, elnök asszony, és köszönjük az építő munkát, hiszen az SSM építése még folyik. Mindannyian láthatjuk, hogy az intézmény felállítása jóton halad. Ez jó hír Európa számára. Mégis van néhány kérdésem. Elsőként, ami a kockázatértékelés módszertanát illeti, ha jól értem, akkor nem nagyon tesznek különbséget a kisebb és a nagyobb eh, hitelintézetek között, pénzintézetek között. El tudja mondani a parlamentnek, hogyan tesznek mégis rendszerszerűen különbséget a nagyobb és kisebb eh, pénzintézetek között? Ez a szabályozás keretében szerepel, de számomra úgy tűnik, hogy az arányos egérnek nem tesznek eleget. Azt is elmondanám, hogy az anakredit, amely még az SSM létrejötte előtt napvilágot látott, nos, vagy megszületett, ez a kisebb pénzidőzetek számára jóval nagyobb terhet jelent. Végezetül szeretném, hogyha reagálna a ö, holland ö, központi bankelnök azon nyilatkozatára, hogy az SSM hatásos, de nem hatékony. Hiszen az egy intézmény átvilágítása két hónapig is tarthat. Ez egy, egy egyre nagyobb bürokráciát rejt, tehát mit gondol a holland központi bank elnökének ezen nyilatkozatára vagy kijelentéséről? Köszönöm. Ami a kockázatelemzési módszertant illeti, illetve az arányossági elv tiszteletben tartását, Nos, minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az arányossági elvnek érvényt szerezzünk. Például különbséget teszünk a jelentős és a kevésbé jelentős pénzintézetek között. A kevésbé jelentős pénzintézetek esetében az arányosság foka a nemzeti felügyeleti szervektől függ teljes mértékben. Példa. Az fizetéssel kapcsolatos ajánlásainkat a jelentős pénzintézetek kapták meg, és a nemzeti felügyeleti szervektől azt kértük, hogy az arányossági elv mentén úgy alkalmazzák, ahogy érzésük szerint ez célra vezető. Tehát semmiféle kétségem nincs azzal kapcsolatban, hogy az arányossági vett teljes mértékben végrehajtjuk, ennek érvényt szerzünk. Emellett megpróbálunk, ahol lehetséges, nagyobb mértékben figyelembe venni a különbségeket. A jelentős pénzintézetek között is, hiszen a jelentős kategórián belül is vannak óriásiak és kisebbek például az a 9 globális Cities, amely e, a banki csoport vezetői közé tartoznak, vannak kisebbek, mondjuk egy kis ország három legnagyobb bankja. Erről az arányosság végrehajtásáról tudnának jelenteni a parlament irányába, hogy írásos formában, ha megkaphatnánk ezt az információt, az nagyon hasznos lenne, mert nagyon sok kérdést kapok ezzel kapcsolatban és erre ön is utalt az imént. Igen, rendben, képviselő úr, ezt megtesszük. Ami a, a szerepen belüli kockázatelemzést illeti, hangsúlyoznám, hogy mértékben vagy teljesen használjuk az EBA, tehát az Európai Bankhatóság által alkalmazott keretet, tehát nem nulláról kellett indulnunk ez ügyben, már meglévő bankhatósági <clears throat> módszertanhoz nyúlhattunk. Ami az ANA kreditet illeti, említettem a kezdőbeszédemben, hogy a granuláris adatokat kértek. Úgy tűnik, hogy a kisebb bankok és a kisebb bankokat felügyelő szervek számára ez a granulális információ az annyira, azért annyira fontos, mert ez a KKV-kat érinti, amelyek a gazdasági fellendülés és a gazdaság szempontjából talán a legfontosabbak. Erre vonatkozóan közvetlen kapcsolatot látok a granuláris eh, információ és a, a, a bürokratikus teher között. Egy eh, költség hatástanulmányt is végeztek. Hogyha nem hat, védik hatékonynak ezt, akkor az érintett országok, intézetek, felügyeleti szervek visszajelzését várjuk. Ha úgy érzik, hogy túl nagy árat fizetnek, és nem jár ez kellő előnye, akkor az, az elemzés ki kell, hogy mutassa Hatásos, de nem hatékony, mondta a holland központi bank elnöke. Nos, beismerem, hogy roppant bonyolult dolgunk van, példaként hoztam azt, hogy a bankszonálási irányelv, a helyreállítási szonálási irányelv nemzeti jogba történő átültetés tekintetében késedelmet tapasztalunk. Jelenleg 19 különböző nemzeti jogi kerettel kell dolgoznunk, amíg nincs egységes szabálykeret, addig a dolgunk sokkal nehezebb és bonyolultabb. Ezért tovább tart a döntések meghozatal. Ennek két összetevője van először is. Ez az első évünk. Mindent 2015 novemberével zárul az első évünk. Minden kezdet nehéz minden döntés meghozatala előtt szakpolitikai elemzést kell végeznünk, ezt a lehető leggyorsabban nem végezzük, de hát ez is extra időre van szükségünk. Szeretnénk, hogyha ilyen szakpolitikai iránymutatások alapján születnének a döntések, annak érdekében, hogy a hibás döntéseket elkerüljük. Nyilván ez az első 12 hónap ezer után követően nagyban gyorsul majd, hiszen az iránymutatások alapján, meglévő iránymutatások alapján tudunk már gyorsabban döntéseket hozni. Ami az többi részét illeti ennek a problémának, bizonyos határidők, amelyeket meghatároztak a nemzeti felügyeleti szervek számára működött is, de gyakorlatilag szinte teljesíthetetlenek akkor, amikor a tagállami felügyeleti szervtől indul, aztán tovább SSM szintre ugrunk, akár az ebát is be kell vonni ebbe a folyamatba, gyakorlatilag teljesíthetetlenek a határidők. Például a globális cifik kijelölése roppant bonyolult mert minden esetben meg kell bizonyosodnunk arról, hogy tartjuk magunkat az eljárásrend. Ez jó lenne, hogyha ezeket a lehető legnagyobb mértékben tudnánk egyszerűsíteni. Úgy érzem, úgy vélem, hogy nagyon jó szakértői csapatunk dolgozik azon, hogy a leggyorsabban a legjobb döntések szülessenek meg. Az is előfordulhat persze, hogy az információk az utolsó pillanatban, vagy késve, a határidő után érkeznek be, ami szintén lassítja a munkánkat. Nem mindig a mi hibánk a késedelem. Köszönöm. A nagyon fontos is szervezünk majd az arányosság témájában jövő pénteken a szabályozási keret értékelésben. Marco Zani a következő hozzászóló, és át kérem Péter Simon vegye át az elnöki teendőket néhány percre, amíg távozom. Nem. Három kérdésem van. Az első a következő stressz tesztekre vonatkozik, amelyeket végrehajtanak majd. Nemrégében egy interjúban azt mondotta ön, hogy 2015-ben nem lesznek stressz tesztek, csak 2016-ban. A kérdésem az, hogy változnak-e az elemzés kritériumai majd, és van-e már szándékuk, hogy értékeljék a származtatott termékek kitettségét az adott pénzintézetek, európai pénzintézetek mérlegfőösszegében. A második kérdésem az ETA bankre vonatkozik vonatkozik. Ez az első ö, ö, alkalmazása a BRRD irányelvnek. A német-osztrák bankrendszerben esetleg nehézségek léphetnek fel az állami garancia nélkül, és szeretném tudni, hogy hogyan járnak el jelenleg az új irányelv alkalmazása során, és hogyan értékelik önök az esetleges kockázatát eh, annak, hogy eh, ezen irányelv alkalmazása milyen eh, problémákat jelenthet a német osztrák bankrendszerre. Aztán itt van a Montedei Paschi di Siena bank, amely a legutóbbi stressztesten megbukott. Szeretném tudni, hogy mi a helyzet ezzel az olasz bankcsoporttal, miután 3 milliárd euróval nevelték a bank tőkéjét nemrégiben ez a tőke emelés, ez ahhoz segítette hozzá a bankot, hogy megfeleljen a kritériumoknak, a helyzet normalizálódott. Kérnek-e még más lépéseket a banktól, hogy a helyzetét rendezze? Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Ami a stressztesztet illeti, valóban nagyon sok munka kinyel a 133 banki csoport stressztesztjének lefuttatása. Ha 2015-ben nyilvános stresszteszt gyakorlatot akarunk tartani, akkor el kell kezdenünk, ugye a felügyeleti munka elején kellett volna elkezdeni. Az ugye nagyon nehéz feladat, még az, még az amerikaiak sem végzik ezt el évente. Mi arra törekszünk, hogy 2016-ra megvalósuljon ez a stressztest elkezdtünk már a gondolkozást azon is, hogyan e megszervezni ugye nagyobb összefüggéseket, ám a 2016-os stressz ez gyakorlatra vonatkozó tényleges munka szeptemberben indul majd. Ami azt illeti, hogy, hogy a BRD, a BRD kevéssé került volna átültetésre a nemzeti joganyagba. Most a helyzet, amit ön említett, nagyon világos. Vagy átültették, vagy nem. Ha nem, akkor végig kell gondolni, mi a helyzet az adott tagállamban, ahol nem ültették át. Vannak, ahol vannak szanálási nemzeti jogszabályok. Ezeket ugye, ismerjük ilyen esetekben, és ha kell élünk velük. Ha meg nincs a szanálásra vonatkozó jogszabály, akkor kapcsolatba kell lépnünk a pénzügyminisztérium az adott tagállamban, csak úgy, ahogy a európai szinten a, a, a versenyügyi fő, főigazgatóság, mi is ilyenkor hát tájékozódnunk kell a szanálásért felelős kormányszervel, pár beszédet folytatva a, a szanálási keret felállítása előtt. Ugye ismerjük minden tagállam helyzetét, és, és hát persze, hogy várjuk azt, hogy a jogszabályok át, az irányelv átültetésre ö, kerüljön, mert hogy ha nem is teszi lehetetlen a munkánkat, nagyon bonyolultá teszi ennek hiánya. Aztán a Montepeszki bankcsoportra vonatkozó kérdése, ennek tőkehiánya volt, ezt a shortfallt kezelték, illetve megtették a szükséges intézkedéseket június, július 26-a előtt, ami a határidő. Ez megtörtént, tehát sok kiegészítő ezzel kapcsolatban most nincs. Thank you. Köszönöm. Bernard Monó úr. Euh, Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony, ön június elején bejelentette, hogy új teszteket, stressz teszteket hajt végre, majd 130-valány pénzintézetnél 2016-tól kezdve. Tavaly voltak ilyen tesztek, és ön megjegyezte ezekkel kapcsolatban tavaly, hogy ezek az egyéni helyzetükre hatnak ki a bankoknak. Ugye itt van a deflációs helyzet, és az EKB is készített egy tervet ezen defláció kezelésére a bankok mélegére való kihatást is elemezték, az ingatlanpiacot, és esetlegesen egy fegyveres konfliktus kihatását erre és más tényezőket. A kollégáink beszéltek a CDS-szel kapcsolatos kötelezettségekről, illetve ennek átültetése kihatásairól. Ezeket igencsak alul becsülték. Nagy válságok idején a bankok likviditása esetlegesen fenyegetéve lehet ezáltal. Az önök felügyeleti missziója független, ugyanakkor az EKB kormányzó tanácsának be kell számolniuk erről. Elnök asszony, méthode des, des stress tests pour 2016. Euh, Ami a 2016-os stresszteszteket illeti, nagyon ö, messze vagyunk itt ettől a ö, gyakorlattól. A vita az e, ö, Európai Bankhatósággal csak ősszel kezdődik majd meg. Ami pedig ezt a forgatókönyvet illeti, rengeteg szereplő játszik itt szerepet. Először is a bizottság, az ő SRB, az Európai Rendszer Kockázati Tanács is nagyon fontos szerepet játszik a e tekintetben, és aztán az LKB e szintén hozzájárul ez a főigazgatóság, a stabilitással foglalkozó főigazgatóság, és az EIBA amely megszavazta a stressztesztek lebonyolításával kapcsolatos forgatókönyvet. Mi nem ö, ö, szavazunk erről, hanem csak a tagok szavaznak közvetlenül a stressztesztekről. Tehát itt nagy az együttműködés, és nagy összhangban járunk el. Az SSM majd figyelembe veszi a bankhatóság által megszavazott eredményeket. Azt hiszem, hogy ez az érdekkonfliktust kizárja, és mindenki javára szolgál, aki ö, részt vesz ebben a folyamatban, a stressztesztek végrehajtásában, illetve akikre ezt alkalmazzuk. Beszélt a kombinált forgatókönyvről, amely nem szerepel itt. Nos, itt van egy különbség, ön beszélt egy stresszteszt nyilvánosságra hozataró nagy léptékben, de nagyon sok olyan stresszteszt van, amelyek kisléptékűek, amelyek eredményeit nem teszük közzé. Nagyon rendszeresen hajtunk ilyeneket végre gyakran a felügyelők feltesznek egy kérdést a csapatnak, hogy mi történne, ha, és akkor két-három elemet adok meg, és megnézzük, hogy ez milyen kihatással járhat a bankokra. Ez már egy stressztesznek minősül. Ez ugyanis különböző lehetséges események kombinációjára vonatkozik, és ez a jelenlegi munka részét képezi már a felügyelők számára a jelenlegi eszköztár része a stressztesztek végrehajtásában. Aztán persze itt felvetődik a kérdés, hogy a kis lakossági bankokra irányul-e ez a gyakorlat, vagy a nagy bankokra. Az e- SDS-el, amit ön felvetett, Nos, mindezt mi figyelembe vesszük. Esetlegesen elfelejtkezhetünk arról, hogy egyes kockázati tényezőket teszteljünk, de nem vagyok abban biztos, hogy ez megtörténik, hiszen nagyon sok tényezőt tesztelünk, nagyon sok következményt, bizonyos események, helyzetek következményeit figyelembe vesszük. Hogy vajon szabadok és függetlenek vagyunk-e, vagy vagyok-e a feladataim végrehajtása során, igen, teljes mértékben nagyon <clears throat> hálás vagyok az LKB-nak, e hiszen támogatási keretet biztosítanak számomra, amely lehetővé teszi, hogy csak a felügyelettel foglalkozzam. Aztán a személyzeti toborzás, a különféle bérezési, meghatározás magatartási kódexek és egyéb keret, mindezt az EKB szolgáltatja számomra. Nagyon jó ez, hiszen így kizárólagosan a felügyeleti feladatokkal tudok foglalkozni, teljes mértékben szabad és független vagyok feladataim végrehajtása során, és a parlament választott engem, és ez szintén nagyon fontos eleme a függetlenségemnek és a legitimitásomnak. Elnök, köszönöm, Alena Masszur következik. Köszönöm, elnök úr, elnök asszony, ön említette, hogy megállapította, hogy az euróövezetben vannak különböző nemzeti szabályok eltérőek, amelyek egyesek már régiek, mások pedig a nemzeti opciók alkalmazásából adódnak, és az önök feladat az, hogy ezeket közelítse, illetve elkerülje, hogy ezek ellentmondóak legyenek. El tudná -e nekünk mondani, hogy jelenleg milyen pontoknál tapasztalhatóak a legnagyobb eltérések a tagállamok között, és mely problémák állnak fenn majd az átmeneti időszak lezárulta után is. Elnök asszony, köszönöm. Valójában van itt pár nemzeti megítélés hatáskörébe tartozó opció az európai szabályokon belül, és 2014. novembere óta az opciókat illetően körülbelül egyharmadról van itt szó, az SSM nek kötelezettsége, feladata, hogy megnézze, hogy mely opciók tarthatóak fenn. Foglalkozunk tehát ezzel a feladattal. A maximális harmonizáció lenne természetesen kívánatos, de mindezt szigorú kritériumok mentén kell végrehajtani. Van egy munkacsoportunk, amely a javaslatokkal él, és el kell mondanom, hogy igencsak ösztönöz és kellemesen meglep a jó szándék, amelyet tapasztalok ezen gyakorlat során. Úgy vélem, hogy a nemzeti opciók legnagyobb részét szigorú módon harmonizálni tudjuk majd. Néhány megmarad majd, amelyek kényesek, amelyekről bizonyosan hallhattak, például a Dán kérdés, a biztosítók tőkére vonatkozó kivétel, vagy az aktívek rendszere a differenciált hitelek esetében Angliában, amelyet a jövőbeli profitok keretében használni lehet, és amelyek az adott bankok szavatoló tőkéjének minősülnek. Itt egy fontos mozgástér van, elég eltérő helyzetek adódnak a bankok számára a tekintetben, tehát van még néhány opció, van egy tucatnyi. Ezeket elég nehéz kezelni. Egy hatástanulmányt készítettünk, ennek az eredményei következő napokban állnak majd rendelkezésre, és amikor a hatása fontos ezen opcióknak, akkor uh, azzal a legitim elvárással ö, rendelkezhetünk, hogy azok a bankok, akik ezeket a nemzeti opciókat használtak, amelyek rugalmasak és kevésbé nagy követelményeket támasztanak, Nos, azt hiszem, hogy a végeredményben az a cél, hogy egy konvergenciát valósítsunk meg, egy harmonizációt, de ehhez egy bizonyos idő szükséges, hogy ezen opciókat ki lehessen vezetni, ezeket is harmonizálni lehessen. Nem tudom, hogy mi lesz a végső kihatás, illetve végső döntés a banki felügyelők esetében a legkomplikáltabb opciókat esetően, de azt hiszem, hogy a jelleg elért eredmények rendkívül bátorítóak. Köszönöm, köszönjük szépen, és a hatástanulmány nyilván roppant módon értéke, eh, értetekli majd a parlamentet. Peter Simon. Köszönöm szépen, Nui asszony, a beszámolóját, köszönöm a válaszát Gigold úr kérdésére is, mert ami a KKV-kat és az anakredit összefüggését illeti, én is csatlakoznék ez a kérdéshez. Itt főleg a kisebb bankoktól azt hallom, hogy noha az anakredit rendszerhez harmonizálták az adataikat, egyes dolgokat kivettek, amely elsőletes nem tűnt észszerűnek. De 25 ezer eurós hitelnél ö, 1050 adatot kell benyújtani, tehát akár egy ö, garázs szanálásánál ö, 150 adatot kell például benyújtani, ez rengeteg ö, munkát jelent. Mostanáig nem tudjuk, hogy miért gondolják, hogy mindezen adatok szükségesek. Volt egy nyilvános konzultáció, vagy valamiféle eljárás, ami indokolja, hogy miért kell ilyen adat mennyiséget benyújtani. Lehet, hogy jó lenne, hogyha ma vagy később írásban bemutatnának a szakbizottságnak, hogy hogyan jutottak arra a meggyőződésre, hogy ez az adatmennyiség valóban indokolt, hiszen itt hatalmas ráfordítást igényel ezek begyújtása. Aztán a bankokkal való kommunikációra vonatkozik a második kérdésem. A Rajna Vesztfáliai Szövetségtől kaptam egy kérdést. Kis szövetségi bankokat képvisel ez a szervezet, és itt az illetékekkel foglalkozik ez az LKB e illetékeivel, amiket a felügyeleti mechanizmusokra 2015-ben kivetett az LKB. E a szövetségi bankok adatokat kell, hogy szolgáltassanak ehhez. Hogyan kezelik ezeket az adatokat? Ezeket kizárólag angolul lehet benyújtani, és nem hivatalos német fordítással. De itt nagy kockázat van, hogyha itt nem hivatalos fordításról van szó, és nem felelnek meg a tartalmak, ez kockázat. Tehát itt a közvetlen vagy közvetett felügyeletnél a bankok esetében mindenképpen biztosítani kell, hogy az adott tagállam nyelvén álljanak rendelkezésre hivatalos fordításban az összes adatok, illetve információk. Milyen időkereten belül tudják önök ezt vajon megvalósítani? Uh, Köszönöm. Ami az anakreditet illeti, Nos, amit korábban mondtam, azt tudom csak ismételni és megerősíteni. Az információ szolgáltatás granularitásával kapcsolatban a felügyeleti hatáskörünkkel éltünk. És elemeztük a nemzeti központi bankok elemezték azt, hogy milyen költséghatékonysággal jár ez. Ezt még az SSM felállítása előtt elvégezték a központi bankok. Most azt is elmondanám, hogy további nyilvános konzultációt nem tervezünk, ugyanakkor az Európai Központi Bank egy Anakredit honlap létrehozását tervezi, amelynek célja az, hogy egy kommunikációs vonalat teremtsünk az anakredit által érintettek között annak érdekében, az anakredit információkat ezen keresztül lehet benyújtani, és természetesen a másik irányba pedig a leggyakrabban feltett kérdésekre a fakó vagy gyík néven ismételt, ismert kérdésekre is válaszol szolgálna. Mindenkit arra biztatok, hogy ezt az Anakredit honlapot használja majd a két irányú kommunikációra. Ami a felügyeleti tanácsot illeti, annyit mondhatok, hogy megoszlanak a vélemények a tekintetben, hogy milyen mértékű granularitásra van szükség, de úgy tűnik, hogy egyes felügyeleti szervek, egyes bankok tényleg nagyon szigorúak, és nagyon komoly kéréseik, adatbekéréseik vannak. Ezért tartjuk annyira fontosnak azt, hogy legyenek visszajelzések ezzel kapcsolatban az LKB e irányába. Biztos vagyok benne, hogy ezt az LKB e majd alkalmasint figyelembe veszi. El tudom képzelni, hogy nagyobb, több ígéretet vártak, de ez nem tőlünk indult, és ez nem olyasmi, ami igazán hozzánk tartozik. Ami pedig a fordítási kérdéseket illeti, a nyelvi kérdés Európában mindig problémás, valószínűleg problémásabb, mint azt vártuk. több erőforrást kötöz le, mint amire számítottunk. De vizsgáljuk az eszemen belül azt, hogy pontosan ki miért legyen felelős, rengeteg dolgot lefordítunk, de hogyha mégis van valami, ami nem készült el, akkor jelezzék, hogy mi az, ami hiányzik, és majd megvizsgáljuk, hogy a tagállami felügyeleti szervek vagy az LKB felügy, hatásköréhez tartozik-e. Az LKB kapcsolata nemzeti bankok, a, akik saját nyelven szeretnének eh, kommunikálni. Nos, én ezügyben nagyon szigorú vagyok. Az e-mailekben, a csatolmányokban, mert ez az egyetlen eh, igazi módja, kevésbé formális eh, lehet, hogy nem mindig kellő mértékben figyelünk oda arra, hogy az adott tagállam a saját nyelvén tudjon kommunikálni, de szóljanak, hogyha bármi hiányzik a fordításból, és akkor majd ezt vagyunk. Gunár Hök. Köszönöm Gunár már Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdés, amit kapott, arról szólt, hogyan változtassunk, vagy ne változtassunk, hogyan kezeljük az ő lehetőségeket. Én inkább egy átfogóbb véleményt szeretnék öntől hallani nem csak arról beszéljünk, hogy tele van félig üres a pohár, hanem arról, hogy mennyire van tele félig. Azaz, ha megnézzük az Európai Bank ágazatot ma, az új jogszabályokkal, amelyek létrejöttek, a tőkekövetelmény, a BRD tekintetében például, sokkal egységesebb felügyelet jött létre. Ezek fényében hogy írná le a mostani helyzetet és a gyenge pontokat a Európai Bank üzem tekintetében az ön szempontjából vizsgálva. Ugye említettük, hogy egyes tagállamok végre kell hajtsák még a jogszabályokat, bekerül, átkerültessék. Ám hogy állunk most azzal ötvetve, hogy öt éve álltunk, és milyen még nyitva álló gyenge pontok vannak? Köszönöm. Kezdve a szabályozással, illetve a bankok egészségi állapotával. A szabályozásban nagyon nagy előrelépések történtek. Javult a bankok szabályozása, levonva azokat a tanulságokat, amelyek levonhatóak voltak a válságból. A nehézségek egy része abból adódik, hogy mi mindig átmenetben vagyunk. A CRD 4 mindig átmenetben van, a BRD, és még az SRM is tulajdonképpen még átmeneti állapotban van. Úgyhogy az új jobb rendszer és jobb jogszabály keret gyümölcseit, meg a szigorúbb szabályozás keret, gyümölcseit néhány hónap vagy év múlva tudjuk igazából majd leszüretelni. Ami magát a banki ágazatot illeti, minden eurózónabeli bank erősítette mérlegét, igazodott az új szabályozásokhoz és a, a, a változó környezet kihívása igaz, igazodva. A tőkepozíciók erősítésért való törekvéseken túl persze az elmúlt években újabb kihívásokkal is szembe kerülhet a banki ágazat két fronton is, egyrészt az eurozóna bankjai továbbra is sújtja a viszonylag gyenge rentabilitás, amely a ciklikus és bocsánat, a ciklikus ellenszél a rentabilitást illetően ugye még mindig gyenge gazdasági helyreállásból adódik. Aztán a ciklikus feleményeken túl van még egy tényező, a fenntartható profit hatása van az is, hogy mennyire gyorsan tudják az új valósághoz igazodni üzleti modelljeiket és az új szabályozási kerethez. Tehát ez az igazodás is hatása van a, a rentabilitásra. A második súlyos kihívás, különösen a gyengébb pozíció országokban a bankok számára a problémás eszközállomány jelentős mennyisége, amely gyengíti a hitelkihelyezési képességüket. A nem jól teljesítő hitelek adódó kitettség csökkentése átfogó módszertant igényel, hiszen nincsenek előre gyártott megoldások, hiszen más és más okokval adódnak a problémák, az általános gazdasági feltételek, gyenge banki, banki üzem, rossz megtérülés, bizonyos jogszabályi gyengeségek, ezek túlmutatnak az hatás hatáskörön, ezek az okok, ezeket minden banknak másképp kell kezelnie. A gyenge rentabilitás, a rossz megtérülésű átörökölt eszközállományból adódóan, illetve a tőke ütközők kiépítése és a, a hitelkihelyezési tevékenység között nyilvánvalóan összefüggések vannak, itt vannak gyenge pontok is, ám előre lépések is jelentősek, és általában véve határozottan javul a helyzet, ez elmondható. Ez jó hír. Következő hozzászóló Mavridis úr. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. Három roppant rövid kérdésem lenne. Nagyon rövid. A három kérdés egymáshoz kapcsolódik, ugyanakkor inkább a gazdasági kérdésekre koncentrálnak, nem annyira könyviteli kérdésekre. Az összesített agregált adatok néha konkrét problémákat elrejthetnek egyes országok esetében. Itt van Ciprus példája. Ahogy itt ülünk, miközben itt ülünk, ebben a pillanatban az eszközportfóliók 50%-a nem teljesítő kölcsönökben áll, miközben nagyon komoly nyereségekről számolnak be a bankok. Gazdasági szempontból ezt hogyan értékeli? A második rövid kérdésem. A görög bankok, amelyek Cipruson működnek, mi van akkor, hogyha az állam csőd, görög állam csődbe áll, akkor ez milyen következményekkel járhat a, a, a ciprusi bankágazatban? Harmadik kérdésem. Az elején említette, hogy Görögország kapcsolatos megállapodás politikai szinten kielégítő lenne az önök számára. Ez a kérdésem tehát. Vajon a program kiterjesztése véget vetne a tőke kifolyásnak és a, a, a, le, a betétek kiáramlásának a, banki, a görög bankrendszerből? Véget vetne ennek? Köszönöm. Short questions, but... Rövid kérdések, de azért kemények, nehéz válaszolni rájuk. Az adatok felhasználása, amelyek nem feltétlenül konkrét országok konkrét problémájáról szólnak. Nyilván az adatok a kiinduló pont, a felügyeleti hatóság döntései nagyon fontosak. De ehhez jó adatokra van szükség először. Ugye a hőmérőnek működni kell ahhoz, hogy a diagnózis szülessen. Ami az összefüggést illeti, a nem megtérülő kitettségek és a, a rentabilitás között, ugye a kettőt között a rendelkezések és a, a kitettség kezelése, annak elégséges vagy nem elégséges volt a, a voltak éppeni kérdés. Ami azt illeti, ebben az ügyben is, meg, meg más kérdésekben is, arra törekszünk, hogy a lehető a, a jó, legjobb gyakorlatokra, a felügyeleti gyakorlatokra támaszkodjunk. Tehát vannak intézmények, amelyek jó országok, Írországban nagyon jó eredmények születtek, a nem megtérülő kitettségek kezelésében a bankok részéről, és ezeket a példákat igyekszünk az ISSM révén más országokban is megvalósítani. Hogy Ciprusra milyen hatással lesz az, ami a görög bankokban történik, nos, az SSM nagy segítséget nyújtott ebben a kérdésben, mert Ciprus és Görögország is része az eszemnek, úgyhogy konstruktív módon lehet kezelni a kérdést, és mint tudják, a görög bankok ciprusi fiókjai jó feltőkésítettek, és a, a bankcsoportok erős tagjai, úgyhogy különösebb gondok nem adódnak, ahogy ezt nálunk mondjuk, önmagukban is megállnak likviditás vonatkozásában. Ami a politikai szintet illeti, ugye nem tudós vagyok, hanem banki felügyelő. Ez a felügyelők értékelik a helyzetet, és aztán a jogi kereteknek megfelelően cselekvéseket tesznek, Ugye hát erre a kérdést csak ezt tudom válaszolni. Így járunk el itt is. Thank you, Mr. Köszönjük. Muresen úr következik. Madam. Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony, két rövid kérdésem lenne. Két olyan tendenciával kapcsolatban, amelyet a banki ágazatban megfigyelhetünk elsőként. Egyre nagyobb kitettsége, bankok egyre nagyobb kitettsége az eurozónán belül az államadóságnak, gondolok itt az SSM-en belüli bankokra. Első kérdésem, az SSM elemezte, hogy milyen kockázatot jelent a bankok álmodosság alapú kitettsége, illetve hogy kérek mindenkit, hogy maradjon csendben, 0%-kal súlyozzák az államadóságnak való kitettséget a kockázatelemzésben. Ez részben ennek tudható be. Második kérdésem, milyen mértékű államadóságot tartott egy bank, illetve hogyan lehetne ezt korlátozni, vagy másképp súlyozni az ehhez kapcsolódó kockázatot az európai kötvénypiachoz, hogyan lehetne ezt kapcsolni. A második pedig a, a nagy bankok és pénzintézetek mérleg szerinti kitettségét illeti. Ez a válság elején csökkent, most azonban emelkedőben vannak kérdésem. Ön hogyan látja a mérlegen kívüli tételek figyelembevételét a szabályozói felügyeleti mechanizmusban, illetve ön hogyan értékeli azt, hogy a mérlegen kívüli tételeket használják a bankok arra, hogy megkerüljék a tőke megfelelőségi arányra vonatkozó szabályokat? Please, Elnök, kérem mindenkit kérek arra, hogy maradjanak csendben a termen kívül, folytassák a magánbeszélgetéseiket. Köszönöm. Ami az államadósággal kapcsolatos kockázatokat illeti, a válság során megtanultuk, ha meg kellett tanulnunk, hogy az állandóságnak való kitettség eh, igenis létező dolog, ez nem egy kockázatmentes eh, eszköz, ezért megfelelően súlyozni kell az ehhez kapcsolódó kockázatot. Mindenképpen kell, hogy legyen valami határ annak, hogy milyen mértékű kitettsége lehet egy banknak az államadóságok tekintetében. A munka elkezdődött a Bázel bizottságban. Remélem, hogy nemzetközi normák születnek ennek eredményeképpen. Jobb, hogyha nemzetközi szabályokkal rendelkezünk, amelyeket Európában is végre tudunk hajtani. Bennek látjuk, hogy mi történik ez ügyben. Az új szabályokat persze fokozatosan kell mindig bevezetni, nem szeretnénk Mm, túlságosan brutális változásokkal problémákat okozni de túlságosan gyakran halljuk. Én magam is sokszor elmondtam, hogy ezeknek a kockázatát súlyozni kell, ez nem egy kockázatmentes eszköz, az államadóság vagy az államkötvény. Mindenkinek fokozatosan el kell indulni ebbe az irányba, hogy javítsa a helyzetet, még eh, anélkül is, hogy megvárnánk a szabályok megszületését. Ami a mérlegen kívüli tételek eh, kitettségét illeti, lehet, hogy nem beszéltünk eleget erről, az átfogó felvizsgálat során, de főként a derivatívák esetében eh, erről, ezzel azért vizsgálódtunk, de a stressztesztek során a derivatívák piaci kitettségét alaposan vizsgáltuk az Európai Bankhatóság módszertana alapján. Azon bankok, amelyeknek jelentős ilyen kitettsége volt, azt követeltük meg, hogy a kereskedői papírokat, illetve a mérlegeket, könyveket teljesen átvilegítsák, és a különböző forgatókönyveket aztán a stressztesztben is felhasználtuk. Tehát meg kell vizsgálni, mi történik abban a helyzetben, hogyha a, a derivatívákban a legnagyobb kereskedő partner esetleg fizetésképtelenné válna. Ez egyébként a munkám nem legbonyolultabb része, ez viszonylag egyszerű. Köszönöm szépen. Természetesen a vonatkozó rendelet jogalkotási hatáskör, és az öt elnök úgy nyilatkozott, hogy ezt globális szinten kell kezelni, ez fontos. Tehát tudnunk, Nina Jill, köszönöm elnök úr, néhány gondolat, sok kérdésre már úgy válaszolt, amit feltettem volna. Én arra koncentrálnék, hogy ön szerint jó az egyensúly, a szabályozás, és a, a hitelhez való hozzáférés az vállalatok és fogyasztók részéről között. Mert sokan azt mondják bankárok, hogy túlzottan előíróak vagyunk, túl sok előrással helyük a bankokat Európában összevetve Amerikával, és ez a külföldi bankoknak versenyelőnt nyújt az európai bankokkal szemben. Ön hogy látja ezt? Kapcsolódva ehhez, belátva az, hogy az EU gazdaság jobban függ a banki finanszírozástól, mint mondjuk az Egyesült Államokbeli, felügyelőhatóságként ön lát-e valami fejleményt? Milyen módon változott a banki tőke, hitelkihelyezés a KKV-k felé különösen? Hiszen jelentős különbségek vannak a németországbeli KKV követelmények, meg mondjuk a spanyol KKV követelmények között a hitel képesség tekintetében. A CMU pedig, amely a, a politikai napirend közepében van, és ezen belül a, a szekuritázáció, a értékpapírosítás, a szabályozás átláthatóbb kell legyen. Mi a parlamentben üdvözöltük azt, hogy világos kritériumok jönnek létre a standardizálható szabványosított szekurizáció érdekében átláthatóvá téve a rendszert. A szakértők úgy gondolják, hogy az adat, olyan adatletéteket kéne létrehozni, amely minden művelet szereplőit rögzíti, és agregált ö, ö, flow adatokat gyűjtetnénk ki ebből. Ön szerint ez a módszertan kezelhetné a múltban ezzel az eszközzel kapcsolatban megfogalmazott aggájainkat? Köszönöm. Köszönöm. Ami a, a szabályozást, illetve a hitelhez való hozzáférést illeti a vállalatok és fogyasztók részéről. Szerintünk nincs túl szabályozás Európában, sőt, Európában egy ö, nagyvonalú ö, a CRD 4 és CRA közötti fázis átvezetést engedtünk meg. Az Egyesült Államokban sokkal brutálisabban léptették be rövidebb fázisban a szabályozást. Persze ez azért a másik oldala, mivel mi bőkezűbb vagy nagyvonalúbb fézint engedtünk meg, beléptető időszakot, ezért vannak csúszásban bankok, a megörökölt eszközállomány kezelésében és a hitelkihelyezés reformjában. Mert a jó tőkésített bankok azok, amelyek hiteleket helyeznek ki a gazdaságba, míg az alul tőkésített bankok csak azokban az időszakokban helyeznek ki hitelt, amikor bőség van. Tehát voltak éppen a, a, a, a buborékot fújják a válság előtt, ám ha a válság belép, akkor eltűnnek ezek a bankok, és nem kínálnak már hitelt a gazdaságnak. Tehát szerintem nem vagyunk túlszabályozva, mint mondottam, vonalú fézin eh, beléptetési időszakokat engedünk meg, a bankoknak engedményeket teszünk átmeneti időszakban, a keményebb szabályozás mellett is. Ugye azt kell garantáljuk, hogy a bankok a, a nem teljesítő hitelkijelzéseket és a, kezeljék, és képesek legyenek a gazdaságot finanszírozni. A KKV-kra vonatkozó feltételrendszer országonként változik. Igen. Ez a gazdasági hely, az adott ország gazdasági helyzetétől függ, a gazdasági növekedés mértékétől az adott országban. A bankunió szerintünk csökkenti ezeket a különbségeket, de önmagában nem tudja teljesen leküzdeni a, a hitelfelvételi feltételrendszerbeli különbségeket. De e felé mozgunk, a tőkepiaci unió is ez irányba hat, és az a kezdeményezés, amit az LKB hozott, közösen a, a brit központi bankkal, kifejlesztve egyszerű, jó minőségű, átlátható szekuratizációs szabályokat, ezekre építve lehet javítani a, a, KKV kkv nyújtott hitelek rendszerét, az adott letét is segíthet ebben. És persze ez visszavezet ahhoz a problémához, amelyre már beszéltünk, hogy túlterheljük-e az adott szolgáltatási kötelezettségekkel a bankokat, hogyha fel kell töltsék adattal ezeket a letéteket. Hát nyilván itt is egyensúlyt kell találnunk a pótlagos adatok, adatszolgáltatási igények, különösen a kisebb bankokra való tekintettel való meghatározásában, illetve a KKV-k finanszírozásában. Sok esetben ezek közepes egy kis bankok, ezek a kereskedő bankok, amelyek a KKV-kat finanszírozzák, és a túlszabályozás vagy a túlzott szolgáltatás teher számukra. Köszönöm szépen. Ön arról a reményről szólt, hogy fehér füst szállhat fel a kéményből a trojkával folytatott tárgyalások során, de a trojka még keményebb intézkedéseket akar, a nyugdíjak csökkentése, bocsájtás a közszektorban és a többi. A görög kormány azt mondotta, hogyha nem írják alá a program folytatását, akkor a görög bankok nem finanszírozzák, mert a rendkívüli mechanizmuson keresztül. Ön adott egy választ, egy kérdés, amit jó magam tettem fel néhány hónappal ezelőtt. Azt kérdeztem, hogy a görög bankoknak azt mondták, hogy ne, vásároljanak közszektori kötvényeket. Itt egyenlő kezelésre van szükség a görög bankok és a más bankok között az EU-n beül, mert ami a felügyeletet illeti. A kérdésem egyszerű, hogyha nem ö, jutnak egyetértésre a görögök és a hitelezők június 30-ig, és július 1-től nem, lesz, nem leszünk a program hatája alatt, akkor lesz egy, lesz egy differenciált kezelés az LKB részéről a görög bankok finanszírozását illetően a rendkívüli mechanizmuson keresztül. A rendszer kritériumait vajon megváltoztatják majd? Noha Görögország nem áll a memorandum hatája alatt. Változik-e majd a magatartás, ha már nem el fenn a memorandum Görögország vonatkozásában? Vagy ez nem ö, tesz majd különbséget, ha Görögország nem tartozik a memorandum hatája alatt? A június 30-at követően. Janopoulos úr az utolsó kérdésfeltevő. Köszönöm, elnök úr. Tulajdonképpen már hosszabb ideje kértem szót. Három téma érinti egészen közvetlenül Görögországot. Itt a felügyelet foglalkozik Görögországgal, mert ami a bankok újra tőkésítését, illeti a memorandum keretei között, az eh, magánadósság átalakítása államadóssággal. a memorandum keretei között eh, az történt, hogy nagyon sok a munkanélkülivé váltak, nem tudták a hiteleiket visszafizetni, elszegényedtek, és a legtöbben ebben a helyzetben vannak. Most jönnek az új intézkedések, a kormány részéről is a trojka, még többet követel, ez a polgárok még nagyobb elszegényedéséhez vezet. Még nehezebben jutnak majd hitelekhez. Mert több ezer ö, ö, aukciót tettek közé, mert az embereknek el kell adniuk a lakásaikat. Mindez ö, kéz a kézben jár a görög nép el szegényedéséhez, vel, és nagyon nehéz a hiteleinket visszafizetni. Sok görög bank az értékpapírokat befektetési alapoknak adja el alacsony áron. És így ezek a befektetési alapok nagy nyerességet érnek el. Szeretném megismerni az ön véleményét azt illetően, hogy létrehozzanak egy olyan testületet, ahol átveszik azokat a hiteleket, amelyeket az érintettek már nem tudnak visszafizetni. És ki fogja majd a bad banksok körében ezen hitelek visszafizetését vállalni? No, hadd mondjam először azt el, hogy nagyon sok, nagyon, egyetért, nagyon együttérzek azokkal, akik nehézségben vannak Görögországban, azon görögökkel, és azt mondjam azt is el, hogy ezt megvitattuk magánbeszélgetések során a görög hatóságnál dolgozó kollégáimmal. Úgyhogy én ismerem a helyzetet, és ez milyen, milyen nehéz a, a nehézség között élnek a görögök. Ugyanakkor ennek semmi köze az ILA-hez. Ez az LKB monetáris karja, és a jogszabályalkotók önök, az önök bölcsessége révén jött létre az a keret, amelyben működünk, és amelyben szétválik a monetáris politika a felügyelettől. Amikor a görög bankokkal foglalkozunk, akkor pontosan úgy tekintjük őket, mint, mint bármely más bankot az SSM rendszerben. Ugyanolyan helyzetekben, ugyanolyan elbánásban, abszolút konzisztens módon figyelembe véve természetesen az adott állam sajátságait és sajátságos körülményeit minden esetben. Tehát ez nem változott. A SREP döntést, illetve a görög bankok vonatkozásában vannak bizonyos elemek a, a, az elővigyeltetési prudenciális politikákban, ám, mint mondottam, a görög hatóság nagyon jól működik, nagyon kemény felügyeletet gyakorol, a, a banki újraszervezés, szerkezetváltás, az egész rendszer szerkezetváltását fölött felügyelve. Úgyhogy semmi üdvönség nincs. Kiváló a görög hatóság, kiváló munkára építünk, ahogy a múltban is. Ami a, a rossz hiteleket illeti, teljesen átlátom én is, hogy ez több, mint pusztán banki banküzemi probléma, különféle szempontokból is, szemszögből lehet vizsgálni ezt a jelenséget. Mint mondottam, Írországban, az Írországban tett lépések hasznos példa lehetnek, egyfajta benchmark mérceként lehet alkalmazni ezeket más országok gyakorlatában. És ha itt teszünk, akkor persze az ír felügyelet példára építve ugyanúgy kell. not possible, you finish. I, I finish. Hogy, hogy fejezem be a válaszomat? Persze az értékpapírosítás megoldást lehet vagy sem az adott helyzetben. Persze a bankok, egyes bankok számára jó lehet a szekuritáció, mindig az adott jogi keretek összefüggésében kell vizsgálni. Tehát, hogyha egy el kell fogadja például a, a versenyjogi főigazgatóság, hogyha például állampapírokról van szó. Köszönöm, nagyon izgalmas meghallgatáson vagyunk túl. A második 2015-ös meghallgatás október 19-én lesz. Ö, erről majd tájékoztatjuk az elnökasszonyt, annak a napirendjéről és témájáról, amikor megint meghívjuk. Köszönjük, hogy eljött még egyszer. Köszönöm, elnök úr. Thank you. Sorry, there was... Köszönöm, volt egy kis gond itt a lista összeállításával, ezt most megoldottuk. Kezdjük a szavazást. Először teszteljük a rendszert. Kérem, kinek, kinek nincs listája, ezt tegye fel a kezét. Csak Pervans Bereznek nincs, akkor azt lejegyeztük, eh, megnyitom a próbaszavazást. egyre több szocialista, Beresz. Okay, vote is closed. Oh, good. So we start by voting. Kezdjük tehát Sven Gigold jelentésével közösségi statisztikák a mérleg tárgyában. A kompromisszum, két részben szavazunk róla, első rész mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene nézzük meg géppel a második részt, megnyitom az elmérző szavazást. Lezárom, elvetettük. 22-es módosító mellette ugye három oldal arrébb van. Nem, az okafogyottával, vált, tehát van 22-esről szavazunk még egyszer. A többi okafogyottá vált. Mellette, ellene, úgy látom, hogy elfogadtuk, de azért nézzük meg géppel, megnyitom az ellenőrző szavazást 22-esre. Lezárom. Igen. Átment. 23 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Béla kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Cecil kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 27 mellette. Ellene Nézzük meg géppel a 27-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 28-ra nem szavazunk. 4-es mellette. Ellene. Nézzük meg géppel. Úgy látom elvetettük, de 4-es. Négy, négyes, a 4-est ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. Mégiscsak. 29 mellette. Ellene. Tartózkodók elvetettük. 30 mellette. Ellene. Tartózkodók elvetettük. 31 mellette. Ellene Nézzük meg a 31-est. Megnyitom a szavazást. Szerintem elvetettük, de nézzük meg. Előtte nem jól láttam. Lezárom. Igen, elvetettük. 32 mellette, ellenne tartózkodok, elfogadtuk. 33 mellette, ellenne tartózkodok, elfogadt. 34 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, dénes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, elemér mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Ferenc mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tart, nem géppel, nézzük meg a nyolcast, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, 9 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Szavazunk a teljes módosított szövegről, név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk most örökalkotási állásfoglalás egészéről szavazzunk. Név szerint megint csak megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Döntünk arról, hogy a tanácsolás a 73-as szabály szerint tárgyalást kezdjünk-e, ki van mellette, ellene Géppel nézzük meg ezt a szavazást, megnyitom az ellenőrző szavazást. Még szavaznak, lezárom. Elfogadtuk. Abszolút többséggel, így módon elkezdhetjük a tárgyalást a tanácssal. Köszönöm szépen, gratulálok a jelentéstevőnek. Megyünk tovább. Véleménytervezet Georgios Kircos készítette az Európai Strukturális és Beruházási Alapról és a megfelelő gazdasági kormányzásról. A kompromisszummal indítunk, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hetes számot viselő módosító mellette ellene. Ellenőrizzük a hetes módosítót elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 9-essel folytatjuk, a 9-es módosítóval mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 11-es mellette ellene. Ellenőrizzük a 11-est elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 12-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13-as mellette. Bocsánat, erről nem kell szavaznunk. 15-ösre ugrunk mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. a bocsánat, nem fogadtuk el, úgyhogy magát a tolmács 16-os mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette ellene Szerintem nem fogadtuk el, de a biztonság kedvéért ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. egyenlőség van, így nem fogadtuk el. B kompromisszum, több részben szavazunk. Első rész, mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk Második rész mellette ellene tartózkodik. E, elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. as módosító mellette ellene a 28 as ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Permes Beresz mellette szavaz, akkor így elfogadtuk. 29-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 29-est is a biztonság kedvéért. Megnyitom a szavazást. Closed. Again a draw, but in this case is rejected. Eh, szavazat egyenlőség, ami azt jelenti, hogy nem fogadtuk el 30-as mellette. Ellene. Nem látom a kezüket. Ellenőznünk kell a 30-ast is elektronikusan. Jó, akkor elfogadtuk. C kompromisszum T két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. D kompromisszum. Először a 49, nem, a 39-es módosítóindítványról szavazunk, tehát 39-es mellette ellene ellenőrizzük a 39-ös telefonikusan a biztonság kedvéért. Tehát 39-es. Lezárom a szavazást, nem fogadtuk el. A D kompromisszumról szavazunk, szóbeli módosítással kiegészítve. A szóbeli módosító elsőként mellette ellene a szóbeli módosítóról szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Kompromisszumról szavazunk szóbeli módosító nélkül, mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 44-es mellette. Ellenet tartózkodik, nem fogadtuk el. 45-ös mellette. Ellene ellenőrizzük a 45-öst. Próbálják meggyőzni a képviselő asszony, de hát ez idáig. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. A 46-os értelmét veszti, 48-asra folytatjuk, mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartozkodik, nem fogadtuk el. Az eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 52-es mellette ellene elfogadtuk, 53-as mellette ellene. Ellenőrizzük az 53-ast a biztonság kedvéért. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk F kompromisszum szóbeli módosítóval kiegészítve. Először a szóbeli módosítóról szavazunk mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, akkor az így módosított módosítóról szavazunk, vagy kompromisszumról. Nem, bocsánat, 60-as módosító indítványról mellette ellene tartózkodik. 60-ast ellenőrizzük. az így módosított kompromisszumos szövegről szavazunk mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Great work. Uh, the vote is concluded and uh... A szavazás végéhez érkeztünk, ahogy önök is tudják, az Eurogrup ülés miatt rendkívüli körülményeket jelentenek. Az Eurogrup ülése miatt tehát a következő napi rendi pontot elhalasztjuk. Ezzel tehát az ülésünk végéhez érkeztünk a következő ülésre. Július 15-én szerdán délután háromkor kerül sor, és csütörtökön délután is folytatjuk. Köszönöm, mindenkinek szép napot kívánok!